Right. Can I have your attention, please? Figyelmüket kérném. Üdvözlöm Önöket délutáni ülésünk alkalmából és amennyire lehet, szeretnék pontosan kezdeni, egy kis csúszásban vagyunk, de szeretném felhívni a figyelmüket arra, hogy 5 órakor be kell ma fejeznünk az ülésünket, miután együttesülésünk van, utána, és az időhöz tartani kell magunkat, ilyen utasítást kaptam. Először is szeretném kimenteni elnökünket, Jean Artuit, aki körülbelül fél ötre fog ideérkezni, még Franciaországban volt dolga, de amint tud idejön. Először is szeretném akkor, hogyha elintéznénk a napirend elfogadását, és szeretném felhívni figyelmüket arra, hogy a 17-es napirendi pontot azt kérték, hogy azt hozzuk előre, Mónika ide idejön ebből az alkalomból, és a 9-es pont után fog következni holnap délelőtt, tehát a 17-es pont a 9-es után fog következni holnap reggel. Van-e ez ellen kifogás? Úgy látom, hogy nincsen. Szeretném megismételni az idővel kapcsolatos információt. Holnap délelőtt választásunk is van, alelnök választásunk, 9 órakor, holnap reggel. Tehát kedves kollégák, kérem, tegyenek egy erőfeszítést, és hogyha részt akarnak venni a választásokon, akkor 9-kor legyenek itt holnap reggel és még egyszer megismétlem az üzenetemet, hogy a mai rendhez szigorúan tartanunk kell magunkat, már időbeosztását. Az elnöki híreket illetően nincsenek, úgyhogy kezdjük azonnal a hármas napi rendi ponttal, a Horizont 2022-es program végrehajtásának értékelése, a program ma kapcsolatban. Tovels úr az előadó, és meg is adom a szót. Köszönöm, elnök úr. Nagyon megtisztelő feladat, hogy a Horizont 2020-as programnak az előadója legyen az ember. Ez egy nagyon sikeres uniós program, és hozzáadott értéket képvisel az unió szinten. A statisztikákat nyilván ismerik, hogy mennyi került a kutatásokra. Ez körülbelül innovációra, új technológiára fordítottunk ebből. A siker a horizontban nem volt olyan jó, mint a korábbi időszakban, de ennek számos oka van. Először is az eljárási folyamat más, mint korábban volt, és természetesen az új megoldások sok esetben dupla munkát jelennek. Az uniós szintű finanszírozás megnövekedett, miközben a nemzeti költségvetések általában csökkentek. Az egyik probléma amivel a bizottság fog majd foglalkozni. A második rész az pedig olyan, amivel nekünk, Költségvetési Szakbizottságnak kell foglalkoznunk. Teljesen világos, hogy 3%-át az Európai Unió GDP-ből a kutatásra, innovációra kell fordítani. Ez közös cél uniós szinten és nemzeti szinten egyaránt. Azonban hogyha nemzeti szinten csökkentik a költségvetéseket, akkor az uniós szintet kell megemelni ahhoz, hogy a célt el tudjuk érni. Ez pedig hát elég nehéz eh, megvalósítani, miközben különböző korlátok eh, vannak folyamatosan. Ez igaz a következő keretprogramra is a horizontot követően, mert meg kell próbálnunk a finanszírozást a lehető legmagasabb szinten tartani. A korlátok miatt a tervezetben az FCI-ra való hivatkozások mindenütt hiányoznak, de mint valamennyien tudjuk, ezek a csökkentéseket az Európai Parlament nem igazán támogatta, és egyébként én magam is tettem módosító indítványokat, hogy ezek bekerüljenek. Vártuk természetesen a Brexit-tel kapcsolatos híreket is, mindaddig, amíg az 50-es cikket az Egyesült Királyság nem indította el, majd a jövő héten meglátjuk. A Horizont mindenképpen egy fontos eleme az előttünk álló Brexit tárgyalásokban, illetve a keretprogramban is, miután az általános költségvetés nem lehet több, mint az Unió egy költségvetésének 1%-a, és a az Egyesült Királyság kilépésével kevesebb pénz marad, a, amivel gazdálkodhatunk. A kutatást és innovációt, hogyha ugyanazon a szinten szeretnénk tartani, vagy az is kérdés, hogy esetleg az Egyesült Királyság továbbra is tagja marad a következő keretprogramnak, de mindezt még nem tudjuk. Ezt majd, ahogy ez 2000 egyben mondta egy kollégánk, vannak ismeretlenek, és vannak ismeretlen ismeretlenek. A ö, csütörtök a, be, a módosítók benyújtásának határidője, túl sok idő nincs. Ennyi, köszönöm elnök úr. Mr. Köszönjük szépen előadó úr. Most pedig megadom a kollégáknak a szót. Fernández képviselő, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, úgy gondolom, hogy legelőször is megerősítem mindazt, amit Torvalds kollega mondott. Miről is van szó? Az Európa 2020-as stratégia Célja az, hogy a GDP 3%-át kutatásra és fejlesztésre fordítsuk. Itt pedig nem csak a köz, kéz, nem csak az állam kell, hogy szerepet vállaljon, hanem maguk a vállalkozások is. A strukturális alapokat és a nemzeti költségvetéseket természetesen ezeket is be kell vonni. Léteznek lehetséges szinergiahatások, ez igaz, de az is igaz, hogy a Horizon 2020-as program 80 milliós költségvetésével mégiscsak meghatározza a gazdaság fejlődését. Jelzem azt is, hogy a bizottság nagyszerű munkát végzett, és nagyon fontos, hogy a kik és kis és középvállalatokat támogassuk. Ezek nagyon fontosak, és nem szabad megfeledkeznünk a kis és középvállalkozásokról, amelyek az Európai Unió nemzetgazdaságainak gerincét, alapját adják. A Horizon 2020 ilyen módon társadalmi kihívásokra is segít választ adni, többek között úgy, hogy választ keresünk a humán dimenzió, a szociális dimenzió kihívásaira, illetve az eh, társadalmak előregedésének problémájára. Valóban a program támogatandó és kiegészítendő. Nem csak a strukturális és a beruházási alapok segítségével, hanem más programokkal is. ahogy mondtam, az integrációs, a szociális szempontok kérdésével érdemes kiegészíteni. Aztán az EFSZ-ről még, az Európai Stratégiai Beruházási Alapról. Itt is látok lehetséges szinergiahatásokat, illetve a komplementaritás, az egymást kiegészítőség elvét látom megjelenni. Az FC tehát hozzájárulhat ahhoz, hogy a Horizon 2020 elérje a céljait. Jelesül, hogy a kutatás, a fejlesztés és az innováció az embereket és a így a nemzetgazdaságot szolgálja. Köszönöm. Thank you very much. Köszönjük szépen. Eider. Sí, muchas gracias. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden. Először is kollégám nevében elnézést szeretnék mondani. Elnézést szeretnék kérni, mert nem tudott eljönni, de elmondom, hogy mit ért le nekem. Köszöni Torvalds úrnak <clears throat> a véleményt a véleményben megfogalmazott célokkal egyetért. A Horizon 2020 egy olyan program, amelyre a Költségvetési Szakbizottság nagy figyelmet fordít, és fordított nem csak a költségvetési szempontokra is figyelünk, hanem arra is, hogy a magunk elé kitűzett célokat el is érjük. Természetesen a finanszírozásnál figyelmesnek kell lenni. Egyetértünk Torvalds úr képvis, képviselő javaslataival javítani kell a Horizon 2020 finanszírozásának keretfeltételeit, és újra meg kell erősíteni a kiválóság eredeti program célját. Nem szabad erről megfeledkezni, ennek a célnak is tükröződnie kell a programban. Másrészt úgy gondoljuk, hogy arra is szükség van, hogy az Európai Bizottság Európai Integrációs Tanácssal kapcsolatos javaslatait is figyelembe vegyük, és figyelembe vegyük mindazt, amit a COSME programról ö, is mondunk, és biztosítani kell a programok összekapcsolódását. Végezetül pedig a finanszírozás kérdéséről szólnék erről már többször beszéltünk, elsősorban is, amikor az FC finanszírozásáról beszéltünk, ekkor elég eh, kritikus eh, véleményeket hallottunk, hiszen többen bírálták, hogy a Horizon 2020-ból csoportosítják át a pénzeket. Márpedig a mi szakbizottságunk egyik prioritása a költségvetési eh, eljárás során az volt, hogy visszakapja a Horizon 2020 a finanszírozást. Úgy gondoljuk, hogy súlyos hiba volt, hogy az egyik programot megkurtították, ráadásul azt a programot, amely a kiválóságot és a tudomány céljait szolgálja, és ezt a, ezeket a pénzeket az FC-be pumpálták. Ahol egyébként hasonló programokra fordítják, programok finanszírozására fordítják, mint a Horizon 2020-ban. Ezt nem az FC-ből kellett volna. Na, bármint is álljon a dolog, nagyjából egyetértünk tehát az átalakításokkal, és köszönjük a szerző véleményét. Köszönjük. Kérjél most bárki más a szót. Akkor visszaadom az előadónak, Torvács képviselőnek az ott parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövidre foghatom magamat. Azt hiszem, hogy a következő keretprogramra kell figyelmeznünk. A bizottság internetes oldalán már a következő keretprogram előkészítéséről olvashatunk. De nem tudtam igazából ezen információkban megállapítani, mit készítenek el, és milyen irányba haladnak. Túl szétszórtak voltak az információk. Egy másik nagy kérdés, hogy mi történik az Brexit nyomán a közösségi költségvetéssel. Ráadásul elnézést, hogy ha Lebensraum eh, fogalmat használom, de egy jelzőt vigyeztek elé, a költségvetési Lebensraumunk szűkül, azáltal, hogy eh, az Egyesült Királyság kilép. De egyébként az árnyék jelentéstevőkkel egyetértek abban, hogy a KKV-k nagyon fontosak, a kiválóság vagy az excellenci szempontja nagyon fontosak, ezek adják meg a véleménye főcsapás irányát. Köszönöm szépen, előadó úr! Úgy tűnik, hogy um, konszenzus alakult ki itt az ülésteremben, a szakbizottságban, hogy a Horizon 2020 nagyon fontos szerepet játszik a um, költségvetésben, de bár mint is álljon a dolog, Brexit igen, vagy Brexit nem, megtörténik, vagy nem történik meg, az biztos, hogy megint meg kell vizsgálni, majd a Horizon 2020-ban lévő hozzáadott érték eh, megjelenését. Úgy tűnik számomra a Horizon 2020 eh, program, hogy kulcs szerepet játszik a munkahelyteremtés és a versenyképesség megteremtése tekintetében. Még egyszer mondom, egyéb iránt az Egyesült Királyság, ez teljesen személyes véleményem, de az Egyesült Királyság számára Horizon 2020, és remélem, hogy három-négy év múlva is azt mondhatjuk majd, hogy az Egyesült Királyság befizetője Horizon 2020-as programnak is és is lett. Köszönjük az észrevételeiket. Röviden tájékoztatás magáról a <clears throat> programról március 24-ig, 13 óráig, délután 1 óráig, egy posztmeridian óráig lehet beadni a módosítókat a Költségvetési Szakbizottságban. Április 25-én szavazunk, az ITRE-ben, <clears throat> az Illetéki Szakbizottságban május 29-én szavaznak erről a dossziéről. Köszönöm. Turning to item four. Négyes napi rendi pont. A 2018 os költségvetés Európai Parlamenti szakasza, átadom az előadónak a szót, aki egyben én vagyok, felveszem előadói kalapomat, és néhány észrevételt szeretnék tenni. Egy sor találkozót tartottunk az árnyék jelentéstevőkkel, köszönöm az ő inputjukat, becsatornázásukat, az általuk adott információkat, konstruktív volt a találkozók soram. Most két alelnökkel fogunk találkozni, ma fél hétkor az parlament elnökségének két alelnökével találkozunk. Kicsit meglepett, hogy a Költségvetési Szakbizottságot nem hívták meg a parlament elnökségének ülésére, amikor a költségvetés ezen parlamentre vonatkozó egyes szakaszának vitájáról volt szó. ez egy kicsikét meglepett. Ráadásul az is meglepett, hogy az elnökök értekezlet egy olyan döntést hozott, hogy erről a kérdésről nem lesz vita a plenárison. Örömmel számolhatok viszont be arról, hogy az árnyék jelentéstevők találkozóin kialakult egy támogatás, a szövegemben foglaltak mögött. A javaslatunk megfelel egyébként a szakbizottság idegi hagyományának, hogy a kiadások az ötös fejezet sarokszámainak 20%-a alatt lesznek, és ilyen módon semmiképpen sem léphetik túl az inflációt, mely jelenleg 1,7% átlagban. A javaslatunk egy 0,95%-os növekedésre vonatkozik, erre teszünk javaslatot. E költségvetési szakaszban a vita volt az épületpolitikáról, főleg a ph épületről, a biztonsági intézkedésekről, aztán a 2019-es európai parlamenti választásra, az azt megelőző kommunikációs kampányra is gondolunk már. Bizonyos költségeket már a 2018-as költségvetésben meg kell jeleníteni, valamint a, költség, a könyvtári szolgáltatások digitalizációjáról van szó. Ezek a fő kérdések, az árnyék jelentőstevők megkapták a táblázatokat, és tudják azt is, hogy ma fél hétkor egy első egyeztetésre vagy konciliációra találkozunk. Örömmel számolhatok be arról, hogy 204 módosítót kaptam az eredeti jelentés tervezetemhez. Ezeken dolgozom, most igyekszem belőlük kompromisszumos javaslatokat kidolgozni, és most pedig visszaveszem az elnöki pozíciót, és megadom a frakciók felszólalóinak a szót. Fernándes képviselő, köszönöm szépen. Elnök úr, hogyha megengedi, először is elégedettségemnek szeretnék hangot adni. A munka minőségét és a jelentés minőségét illetően, illetve magukat a célokat tekintve is. Ne feledjük, hogy az Európai Unió költségvetése egy beruházási költségvetés. A költségvetés kiadásainak 94%-a beruházásokból áll, és 6%-át teszik ki csupán az intézmények működtetése. Teszik ki egyes számban, az intézmények többes számban működtetése az felszólaló javítja magát, a parlament költségvetéséről van szó, és persze gyakran a széles nyilvánosság bírál bennünket a költségvetési politika öm, tekintetében. Célunk az, hogy magas minőségű, nagyszerű jogszabályokat készítsünk, hiszen ha rosszak a törvények, bizony a polgárok fizetik meg ennek az árát de nekünk kitűnő munkatársaink vannak. Tanácsadóink a frakciókban, a titkárságról se feledkezzünk meg. Egy szóval magasan képzett eh, szakemberek kitűnő munkát végeznek, ne feledkezzünk meg a fordítókról sem, és hát ez persze pénzbe kerül. De még egyszer mondom, hogy a költségvetés 94%-a a beruházás, és az összes intézmény, összes finanszírozása az európai költségvetés 6%-át teszi ki. Nem tudom, hogy az Egyesült Királyságból tudnának egy ilyen példát adni, hol egy költségvetésnek csupán 6%-át teszik ki az összes intézmények és maga a költségvetés működtetése. Én legalábbis nem tudok más nemzeti, hát még nemzetközi intézményről, ahol az adminisztratív kiadások csupa 6%-ra rúgnának. Még egyszer mondom, Európai uh, Tanács, Európai Unió Tanácsa, Bizottság, Parlament, Régiók Bizottsága, Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, és az ügynökségek összesen csak 6%-át teszik ki az Európai Unió költségvetésének. Persze vannak prioritásaink többek között, hogy az intézmények kommunikáljanak jobban az állampolgárokkal, értessék meg jobban az állampolgárokkal, hogy milyen célokat szolgál az Európai Unió. Fontos, hogy az állampolgárok 2019-ben elmenjenek szavazni, és tudják, hogy miről szavazzan, szavaznak. Tehát biztosuk őket arra, hogy parte cipáljanak. Tehát vegyék ki a részüket um, a politikából. De persze a biztonság kérdésével is foglalkoznunk kell, a ciber támadások elleni védelem kérdéseivel, ezekben mind egyetértünk, de hát persze nem semmiről indulunk, már vannak idevágó projektjeink, vannak meglévő épületek, amelyeket felújítunk, renoválunk, és ezzel is voltak éppen a folyamatosság jegyében járunk el. Ha kötelezettségeket vállaltunk, például arra, hogy egy épületet felújítunk, renoválunk, akkor ezeket teljesíteni kell. Nem lehet évről évre mindig eh, minden egyes új költségvetési terve vitája során ezeket a részkérdéseket vitára bocsátani. Ide vonatkozik egyébként a képviselők javadalmazása és a képviselői juttatások kérdése is. Hiszen ha ezekről a kérdésekről újton újra vitát nyitunk, bizony a populisták malmára hajtjuk a vizet. És vonatkozik ez a tolmácsolásra is. Alapvető fontosság, hogy mindenki saját nyelvén beszélhessen, saját nyelvére legyen tolmácsolás. Egy olyan intézményre van tehát szükségünk, ahol ezek a célok teljesülnek, de persze az intézmények, és ezúttal ugye a parlamentről beszélünk, legyenek fenntarthatóak, környezettudatosak és felelősségteljesen gazdálkodjanak az adófizetők centjeivel vagy fillérjeivel, forintjaival. A jogszabály alkotás persze a legfőbb cél, mindig kevesebb a rendelkezésünkre, mint amit fel tudnánk használni, de ezekkel az eszközökkel kell a legmagasabb szintű jogszabályokat előállítani. Persze a megtakarítás is egy helyes támogatandó cél, de nem szabad, hogy a megtakarítás az alapvető működési célokat veszélyeztesse. Nem lehet kiracizni magát az intézmény alól, az intézményt nem lehet elracionalizálni a működés alapfeltételeit. Egy szóval egyetértek mindazzal, amit amiről az előadó beszélt, közeleg a ciklus vége, És persze mindig vannak azok, akik a parlament költségvetéséből az Európai Parlament és az Európai Unió ellen akarnak kampányolni. Mondjuk emlékszünk arra, hogy milyen mizogűn nő gyűlölő megjegyzéseket tettek nem olyan régen a parlament termében, de hát ugye ez a demokráciához hozzátartozik. Ezek azok az elvek, amelyekért sikre szállunk, hogy minden vélemény hangot kaphasson. De a radikalizmus sem a baloldali, sem a jobboldali szélsőségesek nem riaszthatnak meg bennünket. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm szépen. Dos Santos képviselő. Köszönöm szépen, elnök úr. Mikrofon nélkül. Köszönöm szépen, elnök úr. Elnök úr, nagyon jól halad a jelentés. Nagy számban érkeztek módosító indítványok is, úgyhogy sok megvitatandó anyag lesz majd előttünk, és az események ezen szakaszában én nem mennék bele a részletekbe, hiszen hosszú utál előttünk felvettük a kapcsolatot az Intergroup illetékeseivel, a társelőadókkal és a saját frakciónkban is elkezdtük a vélemények kidolgozását. José Emmanuel Fernández, kollégám és barátom, már számos releváns észrevételt tett. Gratulálok az előadónak a kiváló munkához, és a tárgyalások, egyeztetések légköre is nagyon kedvező volt a előadó, árnyék előadó kétoldalú találkozók formájában többször egyeztettek, illetve egyeztettünk, és jó eredmények születtek, bár van néhány vitatott pont. Például a kiadások növekedése nem haladhatja meg az infláció mértékét, ami nem lesz könnyen biztosítható. Az előadó tett néhány javaslatot erre illetve az én frakcióm javaslata is meglehetősen hasonlóak ehhez, de még mindig maradtak megoldandó feladatok. Gondoskodnunk kell arról, hogy intelligens módon takarítsuk meg a források egy részét. A költségvetési problémákkal nem csak európai, hanem nemzeti szinten is foglalkozni kell. Többször is részt vettem ilyen költségvetési találkozókon, egyeztetéseken, és fel is vetettem az árnyék előadókkal egyeztetve ezt. Az átláthatóság számomra kiemelt szempont. Az európai polgárok mindenkor tekinthessék át azt, hogy mire mennyit fordítunk, illetve hogyan ellenőrizzük a kiadásokat. Ezt én létfontosságúnak tartom. A második a hatékonyság szempontján. Hatékonyság nélkül mit sem ér a az átláthatóság, ahogy Fernándes úrtól hallhattuk az imént. A jogalkotást is hatékonyabban kell végeznünk. Aztán a következő kérdéskör a demagógia elleni fellépés területe. A parlament nem jelenhet meg úgy, mint egy olyan intézmény, ami elfolytja a véleménynyilvánítás szabadságát. Ugyanakkor az Európai Uniótól forrásban részesülő pártoktól mégsem elfogadható, hogy folyamatosan támadják az Európai Uniót. De a parlamenti képviseletet sem szabad támadni. Tehát ezzel összefüggésben azt gondolom, hogy körültekintően felül kell vizsgálnunk, hogy mely költségvetési sorok növelendők, növelhetők, illetve melyek kevésbé. Van jó néhány takarékossági terület, illetve módosítható kiadás. A frakciónk tett is erre néhány javaslatot olyan költségvetési sorok keretében, amelyek úgy tűnik, hogy túlméretezettek. és azt gondolom, hogy az így felszabaduló tartalékokat más területeken hasznosíthatjuk. Ez illeszkedik a korábban említett elképzelésbe, vagyis a hatékonyságba. Nem kell félnünk a takarékosságtól, ott, ahol hatékonyan föl tudjuk más területen használni a felszabaduló forrásokat. Erre egyértelmű szabályok állnak a rendelkezésünkre, és a teljes elszámoltathatóság, illetve ellenőrizhetőség a két perem feltétel. Ezekkel az alapelvekkel ennyit szerettem volna észrevételként elmondani, illetve ezeket az alapelveket a frakcióm is magáénak vallja, követni fogja. egyet értek egyebekben az előttem szólókkal. egységes álláspontot kell kialakítani a nagyobb frakciókkal, és a parlament költségvetése végrehajtása keretében az legyen a célunk, hogy ne olyan csoportokat finanszírozzunk, amelyek veszélyeztetik az Európai Uniót. Tehát ők ne számítsanak rám, ne számítsanak ránk, a frakciónkra. Tehát az európai projektet szeretnénk támogatni, és nem a demagógiát. Köszönöm szépen. Thank you. Uh, ben... Köszönöm szépen, Benton. Vielen Dank, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is senkit nem fog meglepni, hogyha gratulálok az előadónak kitűnő munkájához. Azt hiszem, azt hiszem, hogy ezzel a tervezettel valóban sikerült megoldani egy sok problémát, amelyek nem olyan egyszerűek. Azt kell, hogy mondjam, hogy az előttem szólókkal sok szempontból egyetértek, de egy fontos kérdésben nem értek velük együtt. Ugyanis az a benyomásom, hogy egy frontot akarnak megnyitni ott, ahol nem is volna szabad lennie a frontnak. Azok között, akik azt mondják, hogy mindenképpen sok pénzt kell kiadnunk, itt a parlamenten belül is, és mindenki, aki bárhol is bele akar ebbe szólni, hogy valamit meg lehetne takarítani, azt azonnal kvázi az EU ellenségeként állítanánk be, és az EU teljesítmény teljesítő képességét akarja veszélyeztetni, mondjuk róla. Hát ez téves volna, hogyha ezt így öm, állítanánk be, és az is téves, hogy a más parlamentekhez valamilyen viszonyítást alakítsunk, hiszen az Európai Parlamentnek sajátos struktúrája van, nem az a feladatunk, hogy egy kormányt vagy egy kormányaparátust ellenőrizzünk, hanem teljesen másként dolgozunk. Ezért az fajta hasonlatok nem segítenek. Azt hiszem, azt kell tennünk, amit máskülönben is teszünk, meg kell vizsgálnunk, hogy mire költünk, szükség van ezekre a célokra, és ha igen, akkor úgy kell finanszíroznunk a célok teljesülését, hogy a célok elérhetők legyenek. És éppen e tekintetben lehetünk büszkék maga magunkra. Úgy gondolom, hogy a teljesítő erőnk nagyon erős, és ezt meg kell tartanunk. De mindez nem jelentheti azt, hogy minden kiadás ö, ö, szent és érthetetlen, hanem bizony a takarékosság irányába nyitva kell állnunk. Köszönöm szépen. Gerard Döpré. Köszönöm szépen, elnök úr. Volt már korábban lehetőségem, hogy elmondjam, hogy nagyra értékelem a jelentést, illetve a nagy vonalait jónak tartom. Tehát ami a leíró részt illeti, legalábbis ez a helyzet. Ami a számokra vonatkozik, szeretnék néhány észrevételt tenni. Remélem, hogy rosszul értettem, hogy a költségvetés növelését a 2018-as évre 0,9%-ban a maximálnál. 0,95 százalék lenne a felső határa a növekedésnek, és ideértve személyzeti költségeket is. Tehát nincs további mozgásterünk, illetve a rögzített szabályok ezt írják elő, és a 68 százalékos 3,2 vagy 3,5 százalékos növekedésen belül értelmezendő. Hogyha ragaszkodik ehhez a 0,95 százalékos maximumhoz, akkor ennek bizony számos területen megadjuk majd az árát. A 2015-ös évre megállapított költségvetési keret, ennek az alapja, és én kétlem, hogy ez reálisan megvalósítható, legalábbis technikai értelemben, tehát fenntartásom van ezzel kapcsolatban. És a szakbizottságunk egyet szokott érteni ezekben a százalékokban. Itt még az előadói egyeztetésekre is eh, gondolok. Ami pedig második eh, pontként a megtakarításokat illeti, egy szabályt alkottam, és ezt osztanám meg. A megtakarítások az utóbbi három év alapján kellene, hogy megvalósuljanak, és a, a fiók kisöprése megadja ennek az alapját. A parlamenti adminisztráció, illetve a főtitkárság a megadott számokkal szerintem nem fogalmazott egyértelmű, nem egyértelmű a kép. És ez több mint 60 milliót jelentene az idejévre. Olvasva az anyagot, én azt látom, hogy 32 millió szerepel benne, és felteszem, hogy a 32 millió nem felel meg a 60 milliónak, tehát a különbséget meg kellene magyarázni, tehát a parlament jelenlegi költségvetésében különböző finanszírozási területeken, és itt most a különböző munkák, karbantartások, fenntartási költségek területeit nem sorolnám, de én azt gondolom, hogy sose volt kellő bátorságunk, hogy kimondjuk, hogy a magunk felelősségi körében ez nem kezelhető. Hogy mondjuk az ingatlan területen, hogyha megpróbáljuk összesöpörni a forrásokat, akkor mégiscsak nyilatkozni kellene, hogy mennyi az, amit ki kell gazdálkodni ahhoz, hogy ez a keret megvalósuljon. Tehát ez egy egészen konkrét kérdést jelent a részemről, a főtitkárhoz, illetve a pénzügyi adminisztrációhoz szeretném intézni a következő kérdést. Tehát elnök úr, illetve előadó úr egyben pozícióhalmozóként egyes pozíciók tekintetében ön messzebb megy a főtitkár által tett javaslatnál, és most nem akarom ezt részletesen kifejteni, de úgy tapasztaltam, hogy a főtitkár is nagyon nagy lelkű volt, ön pedig még nagy lelkűbb. És a szolidaritás jegyében lehet, hogy vannak objektív indokai ennek, de én ezekről nem tudok. Ami pedig a finanszírozás terén politikailag kényes kérdésnek számít a 2016-os bevételek, illetve a 17-es maximum. Nem tudom, hogy a 15 es bevételeknél Miért kell, hogy visszatérjünk 2016 keretéhez? Aztán utolsó elemként szeretném felvetni, hogy én úgy találom az előbbiekkel ellentétben, hogy érdemi vitát kellene a tájékoztatási politikára szánt milliókról lefolytatni a kampány megelőző vagy előzetes kampányra szánt forrásokról. És Időnként kételjeim vannak, hogy a kommunikációs igazgatóság valóban szakmailag kézben tartja el rendelkezésére álló eszközöket, például a közösségi hálót mennyire hasznosítja a stratégiai kommunikációra, hiszen a fiatalok körében ez népszerű, és a kommunikáció úgy lett hatékony, hogyha az egyéb e, típusú feladatokkal együtt a közösségi hálót is igénybe veszük. És aztán az épületekről szólva, mi az épületeknek a lényege, az új technológia alkalmazása hatékonyság szempontjából. Például az információs hivatal megy be oda. Csak azok, akik már eleve meg vannak győzve, akik amúgy is keresik az információk. Tehát a beruházási stratégiát felül kellene vizsgálni, az ingatlan, a kommunikáció területén, és a közösségi hálót is be kell építeni a kommunikációba. Az Európai Unió kommunikációs stratégiáját úgy kellene kialakítani a jövőben, hogy elérjük a széles néprétegeket, ne csak az elitet. Tehát az emberek azok, akik az európai konstrukciót elfogadhatják, vagy elutasíthatják. És egy olyan stratégiát javasolunk, amely megszólítja az európai polgárokat. És az intézmények ilyen értelemben kell, hogy kommunikáljanak. Tehát a 0,95% tekintetében én azt gondolom, hogy úgy kellene a takarékos területeket megállapítani, amikor, amikor már megállapítottuk, hogy mennyit lehet kigazdálkodni és összesöpörni a különböző területekről és az egészségtelen gyakorlatot el kell kerülni ezen a téren, tehát ne takarékoskodjunk észszerűtlenül. Aztán a 25 milliós összeget illetően személyes kérdésem az lenne, hogy van-e lehetőség egyes kiadások fokozására a főtitkár által javasolt összegeken felül. Köszönöm szépen. Merci. Köszönöm szépen, Indrektonen. Fortunately I do. Um, Igen, sajnos szeretném elmondani a véleményemet. Köszönöm a szót, és még egyszer gratulálok ahhoz a kiváló munkához, amit elvégzett az előadó. És gratulálok ahhoz is, ironikusan, hogy nem hívott meg egy fontos büro eh, megbeszélésre, mert Ártői úr az utóbbi eh, év tapasztalatai alapján meg szokott hívni, csak nem szokott beengedni bennünket. Hozzá vagyok ehhez szokva, a Szovjetunió árnyékában nőttünk fel, és a politbüro magas szintű megbeszéléseire sem engedték be az egyszerű kommunistákat. De Ártői úr azért volt megszégyenítő, mert egy régi demokratikus ország Franciaország képviselője. Tehát azt gondolom, hogy végül is ön sem veszített semmit e, ezen a vonalon, és gyors észrevételeket szeretnék tenni arról, hogy szerintem mit lehet az eddigiek dacára elérni mégis. Az első dolog a tavalyi döntés alapján, hogy 76 pozíciót hoznak létre a politikai frakciók használatára. Azt látom, hogy kompenzáljuk Velle főtitkár úr javaslatát azzal, hogy 50 valahány pozíciót létesítünk, erőszakkal kiragadva a parlamenti struktúrából ezeket, és ez kapják meg a frakciók. Talán tisztességesebb lett volna, hogyha közvetlenül átadják ezeket a politikai frakcióknak, illetve a felelősséget is, és ez nem történt meg. Dos Santos kolléga ezért is említette, hogy ez a demagógok számára jelent érvanyagot, a, ahogy ő szereti őket hívni, én inkább Európa elleneseknek nevezném őket. És a főtétkár úrtól azt kérném, hogy ne kompenzáljon így, még akkor is, hogyha nehezebb így elérni az eredményeket, hogy Fernándes úr is helyesen rámutatott erre. Most pedig röviden néhány általam előterjesztett módosítót illet. Csak egy százalékát terjesztettem elő a több mint 200 módosítónak gyors számolás alapján. Röviden a következőt szeretném elmondani, hogyha parlamenti asszisztensekről szólunk, akkor volt egy régi ígéretünk, és egy fél lépést tettünk két évvel ezelőtt, tehát a parlament akreditált asszisztenseinek az illetményét félig megnöveltük, félig elhalasztottuk. És eh, Rübik kolléga, most úgy hallom, hogy ennek a második felét szeretné most életbe léptetni, és nem tudom, hogy a nagy frakciók koalícióban vannak -e ez ügyben. Személyes véleményem, hogy amennyiben lehetővé teszi a költségvetés a megnövekedett százalékaival, akkor tegyük meg. Ha viszont ha, ha ezt meglépjük, akkor igazságtalanságokat is oldjunk meg. Amikor Strasbourgba megyünk, akkor a napi díjak ott a sztáfok esetében 40%-kal magasabbak, mint a többieké. Ezt nem tudom elfogadni, mert mindkét kategória, ember hasonló mennyiséget fogyaszt, illetve hasonló szállodákban tölti az éjszakát. Tehát a költség megkülönböztetés szerintem itt érthetetlen diszkrimináció, és a főtitkárnak vagy aki meghoz ezt a döntést jelezni is fogom. Másodszorban. Nem mennék bele ebbe se mélyebben, de természetesen az adminisztratív eljárásokat lehetne még tovább digitalizálni. Konkrétan a telefax egy szép amerikai találmány 1969-ből, de nekem már elegem van belőle, illetve stresszesnek találom Strasbourg, illetve Luxemburg kommunikációjával kapcsolatban. Gondoljuk át, hogy mit lehetne tenni az e-mail az nem lesz jó, mert az e-mailt nem fogadják el, csak akkor, hogyha visszafaxol az ember. és Európa távoli szegletét képviselve eh, számomra probléma, hogy a látogatói csoportok az új rendszerben nehezen kezelhetők. A költségtérítést a ténylegesen felmerült, de ugyanakkor limitált eh, szabályok szerint térítik meg. Monopól közlekedési lehetőségek vehetők igénybe, és akik nem önfinanszírozók, mondjuk itt hajléktalanok csoportjára gondolok, mert ilyet is hoztam, és a távolabbról érkezők esetében ez a felső határ nem teszi lehetővé a reális költségeknek a finanszírozását. Tehát akik távolabb élnek Európa központjától. Aztán egy, egy vicces észrevétel. Emlékszünk, hogy belső autószolgáltatásokat vehetünk igénybe a változások nyomán, és az előadó úr figyelmét felhívnám arra a fontos részletre, hogy ma a sofőrtől megkérdeztem, hogy miért nem veszi igénybe a buszsávot, hogy kikerüljük a dugót, mint ahogy a parlamenti autók igénybe szokták ezt venni. És azt mondta nekem, hogy bérelt autókat használunk, úgyhogy most nem vehetjük igénybe a buszsávot, hamarosan eh, majd parlamenti autókat kapunk. És eh, nem mondhatom meg, kiről van szó, hiszen ő hűséges parlamenti alkalmazott, de erre van költségvetési becslés, vagy szerepele ez az autó csere a költségvetésben, mert hát ez problémának tűnik. Illetve vannak olyan sofőrök, akik nem tudnak elég folyékonyan angolul, és ezért nem kapják meg az állást. Úgy tűnik, ugye én se tudok franciául elég jól, de spanyolul, portugálul vagy franciául tudom elmondani, hogy hová találjon el a, a sofőr. Igazából az a lényeg, hogy a címre oda tudjon érni akármilyen nyelven, és kevésbé lényeges, hogy barátságosan csevegjünk. Tehát nagyjából a végére értem az észrevételeimnek. Energia, barátabb, fenntarthatóbb energia gazdálkodású működést kellene elősegítenünk, és a nagy elefánt itt a teremben az ingatlan politika, ahogy már mások is utaltak erre. Nem tudom, hogy hogy tudnánk kivezetni a teremből ezt a, az elefántot. A, hogy például, ahogyan az imént hallhattuk, hogy nem akarunk még egy zöld fordulatot, illetve a Polaris Park épület, a PHS felújítása során hogyan tudjuk a hatékonyságot is szem előtt tartani. Nem tudom, hogy kivizsgáljuk-e, hogy mit kell felújítani a hatékonysági jegyében, hogy mondjuk mielőtt egy vulkán kitörne, mire van szükség. Aztán utolsóként udvariatlanul egy plegykát szeretnék megosztani. Néha nagyon fontos a parlamentben a plegyka. Azt hallottam, hogy az elnökök értekezleten, ami egy nagyon tiszteletre méltó intézmény itt a parlamentben, úgy döntött, hogy idén a plenárison ne vitassuk meg a parlament saját költségvetését, ami újdonság a parlament munkájában. Minden jelentés szerintem megérdemli a vitát a plenáris ülésen. Ennek a vitának a színvonalát nem tudjuk előre megjósolni, de különösen a költségvetésről azért meg kellene tartani a vitát, hiszen ez is érvanyagot szolgáltat a demagógoknak. Hogyha egy jelentést vita nélkül akarunk elfogadni, milyen parlament vagyunk? az eljárási szabályzat szerint igenis meg kell vitatni elfogadás előtt a vitákat, a jelentéseket. Ez így tisztességes az előadóval, és mindenkivel szemben, aki a plenárison szeretné elmondani a véleményét. És nem látom, hogy az elnökök értekezlete hogy juthatott erre az érdekes új elképzelésre, illetve hogy melyik frakció ötlete alapján járt el. A demagógok vitorlájából ki kéne fogni a szelet. Tehát én ennek szellemében várom elnök úr a színvonalas vitát. Elnök, köszönöm, Váli úr. Köszönöm szépen, megköszönöm azt a nagyon fontos munkát, amelyet az előadó végzett. Nagyon nagyra értékeltem egy-két megközelítését, amelyeket ki is hangsúlyozott a véleményében. Tarant kollega mondandóját folytatom. Azt gondolom, hogy alapvető jelentőségű, hogy igenis megtartsuk a vitát a plenárison. Hiszen nagyon fontos, hogy éppen a nyilvánosság fényét vessük azokra a kérdésekre, amelyek az Európai Parlament költségvetését illetik. Ami pedig a 0,95%-os növekedést illeti, a mi javaslatunk alacsonyabb ennél, ahogyan a kollega mondta, vannak kötelező eh, kötelezettségek, eh, a kötelező béremelés eh, a képviselők vagy a alkalmazottak számára, de ugyanakkor mi azt gondoljuk, hogy nem lépheti túl az a béremelés vagy a juttatások emelése az infláció szintjét, amely 11 országban nagyon alacsony volt, hanem nulla körül járt éppen ezért. Az elmúlt évek inflációs értékéhez való igazodás mindenképpen torzítja a helyzetet. Ezt a rendeletet módosítani kell azért, hogy igazságosabbá tegyük a helyzetet. Úgy gondolom, hogy a legmagasabb fizetések, például a képviselők fizetését a krízis idején egyszerűen nem lehet a, ilyen módon nő, növelni. Olaszországban például, ahol a parlamenti képviselők fizetése európai átlagban is nagyon marad, sem emelik ezt a, a inflációs szintjén túl. Tehát azt gondolom, hogy éppen amikor a állampolgárok bizalma megrendülni látszik az intézményben, akkor fontos, hogy jó példával járunk, járjunk elő, és ne emelgessük a saját fizetésünket, hiszen olyan emberek élnek, nem is kevesen, akik 1000-1200 eurót keresnek, egy hónapban mi még itt egy 1000 eurós fizetésevelésről beszélünk. Hát legyünk arányosabbak. Ráadásul, és ez nem először történik meg, egy csomó szigorítás, költségvetési szigorítás tanúi vagyunk Olaszországban. A legégetőbb kérdések finanszírozására nem jut pénze, és kérdezem, hogy tényleg itt a képviselők általános költségtérítését kell növelni. Azt hiszem, hogy felelősségteljesebben kell eljárnunk. Ami pedig az utazási juttatásokat illeti, érdemes itt is racionalizálni a kiadásokat, és úgy gondolom, hogy érdemes maguknál, a légitársaságoknál <clears throat> jobb árujegyet szerezni, ekonomi jegyet nem szégyen az, hogyha ezzel utazunk. Azon kívül meg hát a badge ingyen utazhatunk vonaton, használjuk tehát a tömegközlekedési eszközeket, és úgy gondolom, hogy nincsen szükség arra, hogy a személyes célokra a parlamenti sofőrszolgálatot használjuk. Mi több, úgy gondolom, hogy ez itt a közforrásokkal való visszaélés kérdését veti fel, tehát csak a repülőtéri transferre használjuk ezt. Ami pedig a, a választásokra való felkészülést illeti, nem egészen értjük, hogy ezt a komoly összeget hogyan, ezt a 25 milliós eurós összeget hogyan akarják majd felhasználni a parlament ugye ezt kommunikációs költségeknek akarja elszámolni. Persze, hogyha a parlament a saját politikai munkájára hívja fel a figyelmet, ez rendben van, de nem biztos, hogy a parlament és az európai építmény ilyesfajta reklámozása egy olyan cél volna, amelyel minden parlamenti frakció egyként egyet egyetértenem. Tehát úgy gondolom, hogy nem szabad ezt a ö, választási felkészülés szolgáló kampányt politiká csinálásra felhasználni. Ezzel nem biztos, hogy ért, egyetértünk. Ami a PHS épület re fordított összegeket illeti, hát ezt a 14 milliót meglehetősen magas összegnek tartjuk, hiszen itt még csak a tervezési fázisban vagyunk. Egy sor módosítót fogunk benyújtani, de még egyszer mondom, az össz költségvetés szintje nem növekedhet. Mi több, mi ezt csökkenteni szeretnénk. És összességében 2019-től pedig ezeket az alapvető jelentési kérdéseket is azt szeretnénk alakítani. Az általános költségjuttatás tekintetében pedig 2019-től új rendszerre szeretnénk átállni. Már 2009-ben a képviselő költségjuttatás eh, és a, a képviselő javadalmazás kérdését átalakítottuk. Tíz év telik el 2019-ig. Tehát tekintsük át a szabályokat, mutassuk meg az állampolgároknak, hogy nem választottuk le magunkat a néptől, az emberektől, figyelünk a gazdasági helyzetre, és szerények vagyunk. Köszönöm szépen. Márkó Márko Zanni, köszönöm szépen, elnök úr. Én is Röviden felvetnék még egy-két kérdést azzal kapcsolódóan, amit a kollégák is mondtak, felvetettek. A szöveg összességében ezt elmondhatjuk, jó kiindulási alapot jelent, de van még mit pontosítani egy-két kérdésben. Általánosságban nem értek egyet azzal, amit egy-két kollega mondott, ugyanis úgy tűnik, hogy az Európai Unió költségvetése és a parlament költségvetése, illetve az európai intézmények költségvetései hibátlanok volnának, tökéletesek volnának. Én úgy gondolom, hogy bizony sok helyütt van mit javítani a költségvetésen, mindez azonban nem azt jelenti, hogy az európai építményt akarnánk lerombolni, hanem csak azt akarjuk elérni, hogy jobban működjenek az európai intézmények, kevésbé legyenek pazarlóak. Ez pedig egy pozitív üzenet az állampolgárok irányába, hogy próbáljuk az állampolgárok adóforintjait, adóerróit jobban fegyelmezettebben elkölteni, megmutatva így, hogy igenis az európai intézmények jobban működnek. És ilyen módon is pozitív hatást váltanak ki. Mely pontokat kell, um, mely kérdéseket kell prioritásosan kezelni. Ahogyan Fernandes kollega úr említette, nem hiszem, hogy az európai intézmények hiányos ismeretével magyarázható az alacsony részvétel az európai parlamenti választásokon, vagy hogy nem kommunikálunk kellőképpen. Nem. Én inkább azt gondolom, hogy egy téves gazdálkodás és a jogalkotás téves volta vezet oda, hogy az állampolgárok elfordulnak az európai intézményektől. Ami pedig a kommunikációs politikát illeti, az erre fordított költségvetést illeti, én széles körben elgondolkoztam ezen. Személyesen úgy gondolom, hogy ebben az időszakban, amikor az európai intézményektől elfordulnak az emberek, minden olyan javaslat, amely az európai intézmények kommunikációját akarja szolgálni, mondjuk a 2019-es választásokon. Ez voltak éppen egy olyan ö, kísérletnek értelmezhető, hogy propagandát gyakoroljanak az európai intézmények, és ö, visszaszerezik az állampolgárok figyelmét. De ez a költségvetés, ez a kampány, amit itt elképzelnek, ez nem az európai választásokon nem. Úgy gondolom, hogy nem az a feladatunk, hogy magunknak hírverést folytassunk, hanem az, hogy magas szintű jó jogszabályokat fogadjunk el. És az európai választásokon, választások kampányának a költségvetése nem ezt a célt szolgálja. azon is érdemes volna elgondolkozni, hogy milyen épületpolitikát folytatunk. Felújítanak épületeket, gyönyörű új épületeket építenek, a semmiből régi épületeket lerombolnak. Úgy gondolom, itt érdemes ezen elgondolkozni. Figyelembe véve a statisztikákat, egy épület általános életideje 25 év az európai eh, közintézmények épületeiről beszélünk. Hát ez elég rövid átlag életkor. Hmm, el kellene gondolkoznunk azon, hogyan lehet az épület fenntartással az általunk használt, vagy általunk tulajdonott épületek általános életidejét megnövelni. például új technológiákba, új kommunikációs technológiákba való beruházással csökkenthetnénk az iroda terület, alapterület igényünket is. Ami pedig a biztonsági intézkedéseket illeti, valóban ez egy nagyon fontos kérdés, ezt nem lehet lebecsülni. Az Európai Parlament költségvetése jelentősen nőtt ezben az ágazatban az elmúlt években, de itt is vannak olyan költségek, amelyek nem érthetők a számomra. Például a kiegészítő munkatársak, a további biztonsági emberek felvétele, a fegyveres biztonságiek felventése, illetve a parlament elnökét védő biztonságiak felvétele. Hát ezt nem értem. Úgy tűnik inkább, hogy le el akarjuk, be akarunk zárkózni a világtól, a helyet, hogy a külső világ fele nyitnánk. Ezekből a kiadásokból nekem úgy tűnik. Ami pedig a frakciók költségvetését illeti, minden évben azt látjuk, hogy jelentősen nő a frakcióknak juttatott források összege. Vagy személyi költségekre, vagy különböző tevékenységek finanszírozására, vagy az európai alapítványok finanszírozására irányuló pénzeszköz nő. 2008 óta az alapítványok költségvetése 210 kal nőtt. Azt hiszem, hogy ez a magas növekedési arány, ezt nem is kell kommentálni, jelentősen, sokszorosan túllépte az infláció szintjét. Persze fontos, hogy mindenki hallathassa a hangját a politikai szintéren, erre legyen lehetősége, de ezek az asztronómiai számok ilyen módon nem elfogadhatóak. Vonatkozik ez ugyanakkor a munkatársak számára is. Tarant kollega említette a 76 új munkahelyet, státust, melyet a frakciók kaptak múlt évben. és az 50 a 7 e AD posztra való átalakul, átalakítását is meg szeretném vizsgálni. Nem tudom, mi az emögött rejlő ö, operatív logika, miért alakítottuk át ezeket a köztisztviselői besorolásokat az AST-ből AD-be. AST-ből AD-be való átalakítást. Döpré kollégam joggal mondta, hogy az Európai Parlament által felhasznált összegeket indexálják a, az inflációhoz igazítják. Mindez azonban nem jelenti azt, hogy nem vizsgálhatjuk meg ezeket az általános költségvetési rendeleteket, melyek megkötik a kezünket. Hogyha a költségvetés 70%-ához nem tudunk hozzászólni a költségvetés felhasználásához, akkor ez nem jó. Rugalmasabbá kell tenni a kiadásokat, és nem annyira lineáris, sem, mint inkább a szignifikáns változtatásokra, nem az automatikus emelésre, hanem a politikai célokat szolgáló emelésre tennénk javaslatot. Ezek voltak a felvetéseim, de egyetértünk az előadó munkájával, támogatjuk azt, és remélem, hogy sikerül majd egy kitűnő együttműködésben jó véleményt, illetve jelentést kialakítani. Thank you very much. Köszönöm szépen. Úgy látom, hogy más kollega nem kér szót. Felszeretném kínálni a lehetőséget Kleti úrnak, a pénzügyi főigazgatóság munkatársának, hogy szóljon hozzá, ha kíván bármit is kommentálni. Monsieur le Président, je vous remercie. Elnök úr, köszönöm szépen, hogy szót ad nekem is. Úgy gondolom, hogy ma este lesz az első egyeztető értekezlet a bíró és a főtitkár és önök között, illetve a Költségvetési Bizottság azon tagjai között, akik részt vesznek ezen. Addig néhány elemet talán sikerült tisztázni, mint például azokat a kérdéseket, amelyeket Depré úr vetett fel a tisztviselők finanszírozásával kapcsolatban. Talán néhány pontosítást ez is megérdemel, oly módon, hogy a költségvetési sor, amelyet általában az év elején szoktunk feltölteni, az arra szolgál alapvetően, hogy minden előkészületet, munkálatok előkészítését, a tanulmányok készítését, és a, például a munkaterületnek az őrzését fedezzük ebből, ami pedig az összesöprése a különböző maradványpénzeknek, az pedig a konkrét munkálatoknak a finanszírozásához tehető hozzá. Mi az, amit még finanszírozni kell, mi az ilyen alternatívák vannak, és majd aztán politikai döntést fognak hozni nyilván a tények ismeretében, illetve a különböző megfontolások alapján. Még talán engedjenek meg egy másik észrevételt, ami az indexációval kapcsolatos, illetve az indexálás mértékével. Azt hiszem, hogy az is hasznos, hogyha a már kialakított és hatályban lévő szabályokhoz tartjuk magunkat, tudván ugyanakkor azt is, hogy az európai szabályok is változhatnak. A képviselőknek a javadalmazása, az asszisztensek, a szerződéses munkatársak és a tisztviselők fizetését egy olyan módszerrel határozták meg, ami az alapszabályokban le van fektetve, és egy statisztikai számításon alapul, amelyet a jogalkotó, azaz önök határoztak meg. Tehát mindaddig, amíg ez a szabály van hatályban ez a rendelet, és amíg ezt a rendeletet nem vizsgálják felül, amelyel a tanácsal együtt önök a ö, jogalkotók, mert ez együtt döntéssel történhet, akkor e a költségvetésnek ezt a már megszavazott részét tiszteletben kell tartani. Tehát itt mindenképpen van egy kötelezettség, a már meglévő szerződéses kötelezettségeknek eleget kell tenni. Egy utolsó észrevétel az inflációs rátákkal kapcsolatban általában. Ezt a költségvetést nem ex ante ö, százalékokkal dolgozzuk ki, hanem soronként vizsgáljuk meg, hogy milyen inflációs paraméter alkalmazandó arra a konkrét területre. Ugye több mint 60 ra ahogy említette Depré úr, ezzel a híres sírhet módszerrel megy, hogy az európai tisztviselői fizetések alakulásával, a másik a munkavégzésnek a helyszíne, mert hogyha például a Strasbourgban, Brüsszelben vagy Luxemburgban vannak az épületek, nyilvánvalóan az ottani építkezési indexálásokat kell figyelembe venni, és nem pedig azt, ami esetleg mondjuk egy másik országban, egy távolabbi országban, már uniós országban alkalmazandó. Tehát a soronkéti elemzés, amiből eldöntjük azt, hogy adott esetben milyen indexációs kötelezettségünk van, mert nem feltétlenül kell mindig indexálni, ez a költségvetésnek az alakulásához vezet, és aztán a, köve, a korábbi költségvetésből indulunk ki, és itten egy növekedést, ha megállapítunk, akkor ez az, amit figyelembe veszünk, és ezt korrigáljuk az uniós indexát, inflációs indexel. Ez az egyik lehetőség. Ez nem egy ex ante, hanem egy meglévő kötelezettségek figyelembevételén alapuló számítás. Ami pedig a 25 milliót illeti, ami az európai választási kampányra van előirányozva, ez nyilvánvalóan egy különleges kiadás, mert ugye négy évig nincs ez a típusú kiadás, és amennyiben a parlament egy adott pillanatban mobilizálni, akkor különböző eszközöket, és Depré úrnak nyilván igaza van, amikor azt mondja, hogy a legmodernebb eszközöket kell bevetni, és érdemes egy vitát folytatni arról is, hogy mely rétegeket vagy osztályokat célozunk meg, olyanokat, amelyek esetleg kevésbé jutottak hozzá az európai parlamenti információkhoz. Ha a parlament el akarja végezni a szokásos munkáját, nevezetesen, hogy az állampolgárok legyenek tudatában annak, hogy fontos, hogy hangjukat hallassák, természetesen nem partizán információkról van szó, hanem arról, hogy ösztönözzük az állampolgároknak a szavazását, hogy hogy elmenjenek szavazni. Politikai véleményt is lehet majd talán hozzátenni a későbbi vitájuk során. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen, és még egyszer köszönöm a kollégáknak is a különböző észrevételeket. Rendkívül sokat segített, igen jó vitát folytattunk. Csak néhány észrevételt tennék még, mielőtt lezárjuk ezt a témát. José Manuel Fernández azzal kezdte, hogy felhívta figyelmünket arra a tényre, hogy csak 6%-át költjük a költségvetésnek az adminisztratív kiadásokra, és igaza van mi, akár a magánszférában, akár a közszférában, az ügyfelekkel való foglalkozáskor minden egyes szervezet, tehát figyelembe véve ez a 6% jóval alatta van a szokásos aránynak. Tehát ezt teljes mértékben elfogadom az észrevételét. A parlament sem más, mint egy más szervezet, magán vagy állami szektorhoz tartozó államot. A másik, hogy a értéket a pénzért, ez is igaz. Emlékeztetnék, ahogy erre már emlékeztetek bennünket, hogy két harmada a kiadásoknak már le van kötve, és indexálva vannak, tehát csak kb. 30% a költségvetésnek olyan, amivel még megtakarításokat tudunk elérni. Többen is említették az átláthatóságot, amit én teljes szívből támogatok. Sokan említették a pártokat és az alapítványokat, és a különböző kiadásokat. Ami jelentéstevőként, amelyik, hogyha rugalmasan veszük azt a pénzt, amit elkölthetünk, nagyon örülök Záni úrnak a kommentárjához, aki elmondta, hogy igen, 2018-szor jelentős emelkedés volt, ez 52 millió eurót tesz ki évente. Aminek még inkább tisztatában vagyok, hogy különböző gyengeségek, gyenge pontok voltak a kiadások ellenőrzésével kapcsolatban. És ami fontos lenne, olyan eljárásokat kitolgozni, hogy a következő mandátum alatt sokkal biztonságosabb eljárások legyenek annak biztosítására, hogy ilyen gyengeségek ne legyenek. Megint csak köszönöm az észrevételeket, hogy 1,7%-os inflációs rátával dolgoztunk, amit nem szeretnénk meghaladni. Azt mondom, hogy az első javaslatunk az 0,95 volt, aztán kiderült, hogy hát itt még nagyon sok minden múlik majd a tárgyalásokon. Egyetértek, azzal az észrevétellel is, ami a rámászás, tehát a fiókok mélyének kisöprését jelenti. Vannak területek, ahol kevesebbet költünk, és nagyon fontos e tekintetben is javítani a költségvetésünket. Ami az épület, az ingatlan stratégiánkat illeti, egyetértek a felvetésekkel, és várom a további információkat a főtitkártól, ami majd tisztázza egy kicsit nagyobb mértékben, hogy pontosan milyen pénzek is vannak, mi hol kerül elköltésre és miért. És eh, a helyi támogatások eh, kérdésével azt hiszem, hogy itt is vannak eh, tisztázandó dolgok. Egyetértek, ahogy De Santos úr említette Teljesen egyértelmű, nem eh, akartam én korlátozni a támogatási kifizetéseket, hanem fontos, hogy itten tisztázzuk, mert voltak esetek, ahol az ellenőrzések hát úgymondván gyengék voltak, az ö, származási országban, vagy tehát a helyi szintű támogatás túlzottnak tűnt, és hát ezeket akkor viszont meg kellene indokolni, és ezért hívtam fel a figyelmet arra, hogy ez e tekintetben nagyobb átláthatóságra van szükség. A Strasburgi jutatásokkal kapcsolatos észrevételeket is hát meg kell vizsgálni. És végezetül Tarand úr és Valé úr egyen igazuk van, abban, hogy plenárison érdemes lenne ezt megüzetni, és hát fontos, hogy a közpénzek kezelése átlátható legyen, és sajnálatos, hogyha nem lesz vita a plenárison. Mielőtt befejezném, még emlékeztetni szeretném önöket, ma egyeztetés, amire a kollégák tudják, fél hétkor lesz, április harmadikán lesz a költségvetési szakbizottsági szavazás, ez Strasbourgban lesz, és április 5-én vagy 6-án pedig plenárison lesz szavazás. Köszönöm. És nagyon örülök, hogy elnökünk most már itt van, és kérem, hogy jöjjön ide, és vegye át a, az elnöklést. Kedves kollégák! Nézzék el nekem, hogy nem tudtam itt lenni 15 órakor, amikor elkezdték ezt a nagyon fontos értekezletet, és köszönöm Esvörc úrnak, hogy vállalta az elnöklést, és mint jelentős tevőként is eljárt a parlamenti költségvetéssel kapcsolatban a véleménycseréjükről én tájékoztatást kaptam, és úgy tekinthetjük véleményem szerint, hogy haladunk az átláthatóság útján és a parlamenti költségvetés előterjesztésén. Ugyanakkor még van helye a javításoknak. Ezt mondván, és egyben köszönetet mert kifejezve örülök, hogy Öttinger biztos úr is megérkezett körünkbe, és hogy ő, ő tudja tanúsítani, hogy nagyon e, szorosan együtt kívánnak dolgozni a Költségvetési Szakbizottsággal. Biztos úr, valóban nagyon köszönöm jelenlétét, és megint csak beszélhetünk a félidejű felülvizsgálatának a 2014-2020-as költségvetési keretnek. Hetekig nem voltak információink a tanács részéről. Most úgy tűnik, hogy az olasz fenntartást feloldották, és most már döntenünk kell arról, hogy célszerű-e vagy sem hozzájárulnunk ehhez a felülvizsgálati eljáráshoz. Először megadnám a társjelentéstevőknek a szót, az első az Tomászony. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék elnézést kérni, bár Fernández úr valószínűleg majd ő is együtt. A repülőgépe késik, és ezért nem tud most itt lenni. Megpróbálom összefoglalni a mondandónkat. Először is csak, hogy röviden emlékeztesek, 2016. júliusában bizonyára emlékeznek, elfogadtunk itt, illetve a plenárison egy ambiciózus jelentést a, pénzügyi, a több éves pénzügyi kerek felülvizsgálatáról, amit lehetővé tett a 2014-2020-as pénzügyi keret, és egy alapos vizsgálat után mi utána áttekintettük a helyzetet. Szeptemberben megvizsgáltuk a bizott, az Európai Bizottság előterjesztését, és novemberben elkezdtük a tárgyalásokat párhuzamosan a költségvetés tárgyalásával, abban a reményben, hogy el tudjuk majd végezni a szükséges felülvizsgálást. A tárgyalások nem voltak egyszerűek a tanácssal, ugyanakkor tettek egy javaslatot, még akkor is, hogyha alatta voltak az igényeinknek, vagy szükségleteinknek, de azért mégiscsak helyt adtak annak, hogy a felülvizsgálatra szükség van, és egyben a tárgyalások, költségvetési tárgyalások során elkezdtünk dűlőre jutni, még akkor is, hogyha a tanácsnak az ambíciói nem feleltek meg a mi ambícióinknak. Eltekintve Olaszország fenntartásaitól, ami a mi fenn, véleményünk lett volt. Most kb. 15 nappal ezelőtt Olaszország visszavonta a fenntartását. A tanács most egy felővizsgálatot kínál, azzal, hogy a rugalmassági eszközöket növeljük meg egyfelől, rugalmasságként a fel nem használt kereteket használjuk fel a globalizációs alapból, illetve a fel nem hatalt e-, eszközöket az Európai Unió szolidaritási alapjából. Nagyobb rugalmasságot javasol a migráció biztonsági sorok tekintetében, és nagyobb rugalmasságot a globális kifizetési határösszeget el, ez összesen kb. 3 milliárdot tesz ki, és ez a felülvizsgálati javaslat összefügg négy tanácsi nyilatkozattal, amit a ö, tanács azt javasolja, hogy ezeket egyben szavazzuk meg. Ö, van az egyik ö, nyilatkozat, ami nem probléma, azt mondanám, hogy technikai jellegű. Van egy a ö, 5%-os létszámcsökkentése a parlamentnek, és az intézményeknél. Van egy másik nyilatkozat, és ez az, amelyikkel egy kicsit hosszabban fogok foglalkozni. Ez pedig a megerősítéseket és átcsoportosításokat foglal magába. A megerősítések körében van a fiatalok foglalkoztatása, az 500 millió felül, amit már ígértünk a 2017-es költségvetésbe, 700 milliót javasolnak 2018-20-ra, 1,4 milliárd az Európa a világban, 2,5 milliárdot pedig a biztonságra, ami már jóváhagyásra is került, hogy úgy mondjam, és még egy, amire az egy a az pedig a növekedés és foglalkoztatásra vonatkozik ez 2,8 milliárd eurót tesz ki. Tehát az összes friss pénz, amit ehhez a várok, ez körülbelül 6 milliárd euró, amiből 3 milliárdhoz mindenképpen a költségvetési hatóságok jóváhagyása szükséges, és a költségvetési hatóságok mobilizálhatják. Ez az utóbbi mobilizáció, ez elég sok vitát kavart a tekintetben, hogy ezt lehet úgy is értelmezni, mint egy korlátozása a jövőbeni éves költségvetési vitáknak, ami a parlament és a tanács között folyik. Mondom, hogy ez felvetődhet így, mert előre nem tudjuk, pontosan megmondani azt, hogy az éves költségvetési vita az miről folyik, illetve a kompetenciája hogyan alakul a költségvetési hatóságoknak. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezen a felülvizsgálaton túl még javaslatot teszünk egy olyan nyilatkozatra, ami a parlamenttől indul ki, és ami valójában értelmezi és pontosítja ezeket a tanácsi nyilatkozatokat, mivel természetesen csak elégedettek lehetünk azzal, hogy ez a felülvizsgálat, ami először úgy tűnt, hogy megoldhatatlan, amikor el, ezen elkezdtünk dolgozni itt a Költségvetési Szakbizottságban, és aztán egyre kevésbé volt eh, megvalósíthatatlan, és most úgy tűnik eljutottunk a tanácsnak egy javaslatához, és ezért lenne nagyon szerencsétlen, hogyha nem hagynánk jóvá ezt a felülvizsgálatot. Ugyanakkor, hogyha ezt elfogadjuk és a nyilatkozatokat jóvá hagyjuk, fontos lenne, hogy ehhez hozzátegyük a parlamentnek a nyilatkozatát, ami pontosítja ezen nyilatkozatokat, különösen a legutolsót, amit említettem, mert ezt esetleg úgy is értelmezhetnék, hogy ez egy kötelező átalakítás, illetve a megerősítéseknek, tehát a topápoknak a végrehajtását. Ezért pontosítottuk egy közös nyilatkozatban, hogy a parlament, az Európai Parlament emlékeztet arra, hogy ezek a közös nyilatkozatoknak nincs jogi következményük, a parlament továbbiakban is szabad, a tekintetben, hogy eldöntse közbeszólás, hogy megpróbálja, milyen optimista Depré úr. Tehát hogy megpróbáljon a saját költségvetési éves fejleményekről dönteni. A parlament másodszorban emlékeztette arra, hogy kifejezetten a saját költségvetési hatóságainak a kiváltsága ez is, és a különböző fejleszt, fejlemények nem mehetnek a foglalkoztatás és a növekedés ellenébe, és egy fontos végrehajtási arányt képviselnek. Tehát nagyjából ezek a javaslatok vannak előttünk, amit Jan Albrichttal együtt el tudunk mondani. Mondhatnám, hogy ezt ünnepelhetjük az első több éves pénzügyi keret felülvizsgálatát, ugyanakkor mégiscsak meg tudjuk őrizni a költségvetési hatáskörét a parlamentnek. Köszönöm szépen, Tomászony, mondja az elnök. Köszönöm, ez egy, mindenképpen egy előrelépés, és ez lehetővé teszi a parlament számára, hogy egy elegáns megközelítést alkalmazzon, és úgy fogadja el a pirulát, amit adtak, amit a nyilatkozatok tartalmaznak. Forcsis úr nincs itt, megértjük, hogy gond van a légiközlekedésben, úgyhogy Fernández úrnak adom akkor most át a szót, ő fog helyette hozzá szólni. Eh, eh, Köszönöm szépen a szót. A több éves pénzügyi keret felülvizsgálatával kapcsolatban szeretnék gratulálni az előadónak, illetve a társ előadóknak, mert valóban csodálatos munkát végeztek egyrészt a javaslat összeállításával, illetve az eddig megalkotott eredménye. Továbbá szeretnék arra emlékeztetni, biztos úr, hogy a parlament jó időben jelezte a rugalmassági eszköz alkalmazását, illetve hogy szükségesnek látjuk a felővizsgálatot. Ez elég gyakran egyébként mind a két pontban a tanács elképzelésével ütközött. De sikerült elérni mind a rugalmassági lehetőséget, mind a felővizsgálatot, és az a szerencse, hogy sikerült, mert az eddigi nehézségek, illetve válságok fényében, a migrációs válságra gondolok különösen, hogyha nem lett volna rugalmasság, akkor katasztrofális helyzet alakulhatott volna ki. Tehát így viszont sikerült reagálnunk a kihívásokra. A parlament nagyobb mozgásteret, rugalmasságot sürgetett, illetve a források rugalmasabb gazdálkodását kérte. A tanácssal közös az érdekünk, tehát a tanácsnak is osztania kellene ezt a szempontot. És ez a források 80%-ára vonatkozik. A cél, hogy az európai polgárok problémáira, az előttük álló kihívásokra tudjunk reagálni uniós szinten. És ezért nem indokolt, hogy fenntartásokat fogalmazzunk meg, illetve hogy a tanács álláspontja e tekintetben távolságtartó legyen. Tehát az előttünk álló problémák világosan jelzik, hogy szükség van a rugalmas forrás felhasználásra. Különösen gondolok itt a fiatalok foglalkoztatására, mert a rugalmassági eszköz nélkül nem tudnánk ezt sem finanszírozni, valamint a globalizációs alkalmazkodási feladatokat sem. A rugalmassági eszköz, illetve a tartalékok vészhelyzeti felhasználása fontos lehetőség a szolidaritási alap, illetve a globális alkalmazkodási, globalizációs alkalmazkodási alapnak a keretei mellett. Ami pedig a jövőbeni intézkedéseinket illeti, az unió számára létfontosságú, hogy finanszírozni tudjuk ezeket, és ennek fényében kell felővizsgálni a költségvetést. Üdvözlendőnek tartom, hogy a tanácsban egyöntetően támogatták ezt. Végül is a saját érdekeit szolgáló álláspontot fogadott el a tanács. Tehát ennek megfelelő a tanácsi álláspont. Ezzel együtt a tanács mindig megpróbálja megkötni a saját kezét, vagy a miénket is, ilyen vagy olyan módon. Gyakran érthetetlen, hogy miért nem szövetségesként tekintenek a parlamentre, miért nem partnerként látnak bennünket. Jogi értelemben különböző nyilatkozatokat tesz a tanács. Rugalmasságot fogalmaz meg, viszont egy dolog Világos, hogy a szerződéseket nem lehet nyilatkozatok formájában felülírni, illetve a költségvetési álláspontunkat nem lehet így felülbírálni. Ami a felülvizsgálatot, illetve az FC-nek az esetleges meghosszabbítását illeti, az úgynevezett Juncker tervnek a kiterjesztését. Erre vonatkoznak különböző javaslatok, amelyeket most vizsgálunk, és nem adjuk fel az előjogainkat a nyilatkozat miatt. A közös nyilatkozat önmagáért beszél. És ezek a nyilatkozatok nem kérdőjelezik meg a parlament költségvetési hatáskörét, illetve téren az előjogait. Tehát tudomásul veszük ezeket a nyilatkozatokat, és ahogy Tomá asszony utalt erre, mi magunk is kiadhatunk egy nyilatkozatot, amelyben rögzítjük a magunk álláspontjának a fő paramétereit. A lényeg, hogy a több éves pénzügyi keretben korábban nem tudtuk elérni azt, amit most szeretnénk, tehát az több éves keret első felülvizsgálata azt jelzi most, hogy a több éves pénzügyi keret a 2020-as időszak utáni időben kedvezően alakulhat. A parlament a lehető legnagyobb mozgástérre, rugalmasságra törekszik. Ezt szeretnénk elérni. De úgy, hogy közben egyetlen eurót se veszítsünk el a rendelkezésre álló és engedélyezett költségvetési forrásokból ezekkel a kihívásokkal szembe kell néznünk, kezelni kell őket, a 2020-as stratégiai célokat továbbra is igyekezni kell megvalósítani, a migrációs válságot is kezelni kell, a terrorizmus elleni fellépést szintén finanszírozni kell, erősíteni a biztonságot, és a védelmi együttműködést is hatékonyabbá kell tenni. Vagyis lényegét tekintve a jövőben még eredményesebben szeretnénk együtt dolgozni. Nem csak a felülvizsgálat, hanem a következő több éves pénzügyi keretnek a kialakítása során is, és mindannyiunk érdeke, hogy jobb legyen, mint az eddigi. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen az elmondottakat. A Obricht úr véleményét is. Köszönöm, hogy ismertettem. Tomá asszony, és most átadom a szót a bizottság képviseletében Öttinger biztos úrnak. Elnök úr, igen, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, hölgyeim és uraim, mert félidős áttekintés történelmi jelleggel bír a bizottság szempontjai szerint, hiszen először történik meg, hogy a tanács, a bizottság és a tanács megállapodott egy pénzügyi keretről, és ez nem először történik meg, de az először történik meg, hogy a fél időben elgondolkozunk azon, hogyan lehet javítani ezt a keretet. A parlament ötlete volt ez, és ezért köszönettel tartozom a parlamentnek. 2013-ban vetették fel ezt a gondolatot, álhatatosan, hogy nem mondjam, nyakasan képviselték ezt a célkitűzést, eh, és így sikeresek voltak. Tomá és asszonynak és eh, Olbricht eh, úrnak köszönöm a pontos és mélyreható alapokon nyugvó munkát, valamint a bizottsággal való kitűnő együttműködésért is köszönettel tartozom. A tanácsban novembertől márciig tanácskoztak a különböző formációk, illetve maga a tagállamok. Hálás vagyok a parlamentnek és az önök szakbizottságának azért, hogy ezen hosszú időszak alatt türelmesek voltak, most pedig azonban nem akadályozzák a munkát, hanem gyorsan döntenek, és ezért kihasználják azt a lehetőséget, hogy márciusban a félidős áttekintés végrehajtsuk, hiszen amint megkapjuk Londonból az 50. cikk megindításáról szóló levelet, a költségvetési témák, de minden más politikai téma is átalakul az európai szintéren, ezért nagyon hálás vagyok önöknek, hogy ilyen gyorsan sikerült uh, önnek, elnök úr, önöknek, előadók és a frakcióknak megvitatniuk ezt a dossziét, és így eh, előrelépni ebben. A bizottság érti, hogy a kiegészítő magyarázatok az önök számára legalábbis vitára adhatnak okot. Azt is értjük, hogy miért készítették el az egyoldalú nyilatkozatukat, amely világosá teszi, hogy mely jogi alapokon áll a parlament, illetve hogy milyen politikai ö, keretek határozzák meg a tisztátház gondolkodását. A tanács elfogadta a csomagot, ezt a parlamentnek átadták, és ez ugyanakkor a félidős áttekintés tekintetében a bizottság mag javaslatától lemarad, de ennek ellenére nagy lépést teszünk előre a 2017-től 2020-ig terjedő időszak költségvetési végrehajtása során rugalmasabbá tesszük a költségvetést, az egyes fejezetek és az e- költségvetési évek között nagyobb lesz a rugalmasság, és így még gyorsabban, még hatékonyabban lehet majd az előttünk álló új kihívásokra válaszolni, illetve azokra a súlypontokra, amelyeket a parlament a saját dokumentumában meghatároz. A rugalmasság segítségével további eszközöket lehet aktiválni. A rugalmasság és az új források szolgálják például az ifjúsági munkanélküliség felszámolásának célját, a növekedést, a munkahelyteremtést, vagy a migrációban ránk háruló feladatok kezelésének finanszírozását biztosítják, illetve a migráció kiinduló országok és a szomszédság térség területén is intézkedéseket fogadatosíthatunk a költségvetési rugalmaság segítségével. A bizottság javaslata a júniusi Európai Tanácson öm, volt napirenden az európai védelmi kiadásokról, illetve a védelmi kutatásokról, hogyan lehetne jelesül, hogyan lehetne 28 tagállam helyette, ahelyett, hogy párhuzamosan 28 tagállam végezze ezt a munkát, egységes munkát végezni. Hát a félidős áttekintés eszköztárat biztosít ahhoz, hogy az új feladatok finanszírozását végrehajtsuk. Klärung der Kommission, die dem Mitgliedstaat Ismerik a bizottság javaslatát, amely Olaszország számára volt nagyon fontos. Voltak éppen azt mondjuk, hogy a munkaerőpiac a fiatal európaiak munkaerőpiacának fejlődését és változását figyelembe vesszük, a 2,1 milliárd eurót aktiváljuk, és kötelezzük magunkat arra, hogyha erre szükség van, akkor a 2017-2020-as időszakban további eszközöket is mobilizáljunk, amennyiben ez az európai munkaerőpiacokat, főleg a fiatalok által elfoglalt pozíciókat megerősíti, illetve csökkenti a fiatal munkanélküliséget. Ma este máltai elnökkel találkozom, és próbálok odahatni, hogy a tanács is kihassa, kihasználja ezen window of opportunity-t, és így a parlament az áprilisi plenárison és a tanács eh, a, egy ECOFIN formációban közösen elfogadhatná ezt a félidős áttekintést. Még egyszer mondom, értem az önök aggájait a bizonyos közös nyilatkozatok kapcsán. Ami az 5%-os személyzet csökkentést illeti. Jelzem, hogy a számvevőszék egy elemzést hajt erről a kérdésről végre. Így tehát még tavasszal kapunk átfogó információt erről. Az is teljesen világos, hogy önök teljes jogú költségvetési szereplők, önök nem köthetik meg a kezüket ez egy eh, ős elemi joga a parlamentnek, a költségvetés kitár, megtárgyalása, és természetesen önöknek független funkciójuk van, éppen ezért köszönöm ezt az értékes munkát. Merci, monsieur le commissaire. Köszönöm szépen, biztos úr. Nos, ez a az előadó által javasolt kezdeményezés, ez a szöveg magyarázata bizonyos értelemben, és ez elősegíti a tanács általi értelmezést. És persze, ez nem veszélyezteti a tanácssal kialakított eddigi megállapodást. Köszönöm szépen, köszönöm a biztató szavakat, a pontosítást is, amely lehetővé teszi, hogy március 22 szerda délig előterjeszthessük a módosítóinkat, illetve a Költségvetési Szakbizottsági Szavazás egy héttel később, március 27-én következik, aztán az áprilisi plenárison fogjuk ezt megvitatni, illetve egy közös parlamenti vita lesz a több éves pénzügyi keret felülvizsgálatáról. Ki szeretne még hozzászólni ez a témához? Döpré úr. Köszönöm, elnök úr. Nem túl gyakori a következő, de ebben az ügyben úgy gondolom, hogy felmerül, és gyakorlatilag mindenki foglalkozott is ezzel. Az előadó úr kiváló jelentést készített, színvonalas, érvekkel alátámasztott, igen magas minőségű és eh, nagyon ambíciózus jelentést Azután egy jó bizottsági javaslat érkezett ehhez, amikor megkaptuk. Emlékszem, hogy egyes barátaink kicsit maximalista kollégák némileg csalódottan vették kézhez. Egyrészt egy kicsit nagyra törő, másrészt pedig mégiscsak kiegyensúlyozott bizottsági javaslat született a szlovák elnökség alatt. Az ember arra gondolt, hogy kevés tapasztalattal rendelkeznek. tanácsi egység esetén a szlovák elnökségtől azt láttuk, hogy majd kézbe veszi a helyzetet, és szinte egyhangú támogatást értek el, úgyhogy ez mindenképpen figyelemre méltó. És e, számos delegáció vezető, többek között én is együttműködtünk és egyetértettünk ezzel. Az olasz komedia dell'arte növelte az izgalmat, és tökéletesre vitte a játékot. És a frakciók részvétele pedig még a csalódottakat is ide számítva hatékonyan alakult az előadóval kezdve, és ilyen alapon tudjuk elfogadni a felülvizsgálatot illetve a 6 milliárdos keretet, összeget. És ami a nyilatkozatot illeti, politikai megfogalmazások születtek, de ezek nem írják át a joganyagot. Az Európai Parlament részéről az állásfoglalás arról szól, hogy a két költségvetési hatóság nem módosítható hatáskörökkel rendelkezik, még egy közös politikai nyilatkozat sem tudja ezt megváltoztatni. Tehát a tanács nem vonhat magához egyoldalú nyilatkozat keretében semmilyen jogot. Tehát ez eh, csak egy értelmezése a helyzetnek. És némileg nyugtalanító a következő, a legitimitási válság közepette, akkor, amikor a közvélemény jelentős része illegitimnek tartja az uniót, nagyon fontos, hogy több területen sürgősen előrelépjünk. Növelni kell a, a növekedést, fokozni kell a növekedést, a fiatalok számára munkahelyeket kell teremteni, a az emberek szemében a népszerűségünket már elveszítettük, a fiatalok szemében nem kellene, hogy elveszítsük, aztán a migrációs válság nagyon komoly nyomást jelent, ezt is kezelni kell. És harmadsorban a terror elleni fellépés is teljesítendő feladat, és csak úgy tudjuk ezt elérni, hogyha 2019-ben azok, akik hisznek Európában, mellettünk szavaznak, és akik nem hisznek Európában, nem elnézik a választást. Elnök, köszönöm emlékeztetnék arra, hogy ezek a nyilatkozatok azok részéről születtek meg, akik egyetértenek a felülvizsgálattal, és minden évben megvitatjuk a költségvetést. Kölmel úrnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is megköszönöm a két előadónak a kitűnő munkát, amelyet végeztek. Nem akarok én elveszni a részletekben, főleg, hogy szorít is az idő. Azonban egy kérdést fel szeretnék vetni, a flexibilizálás, rugalmassá tétel kérdését általában ezt pozitívan tekintünk erre, hiszen ez azt jelenti, hogy rugalmasabban bánhatunk a pénzzel, de ne feledjük el, hogy a flexibilizáció rugalmassá tétel azt jelenti, hogy egy egyszer meghatározott összeget csak egyszer lehet logikus módon elkölteni, és hogyha meghatároztuk a célt, és most rugalmasabbak akarunk lenni, akkor ez azt jelenti, hogy az eredeti cél finanszírozásától elveszük a pénzt. Lássuk tehát világosan, hogy a rugalmassá tétel egyedül sok ügyben a problémát nem fogja megoldani, sok esetben nem fogja megoldani a problémát. És nem mondhatjuk azt sem, hogy még több pénzre, még több pénzre, még több pénzre van szükségünk. Mondhatjuk ezt, de hát a pénz nem áll rendelkezésünkre, és a tagállamok nem képesek arra, hogy ezt a pénzt előteremtsék. Ezzel kapcsolatban pedig egy alapvető észrevételem van. Úgy gondolom, hogy éppen egy több éves pénzügyi terv átalakítása során, illetve a következő pénzügyi tervre való kitekintés során Fontos, hogy a parlament egyértelmű állást foglaljon el, mi szerint, hogy mi az Európai Unió mindig világosra tesszük, melyek a céljaink. Ki milyen jogkörrel vagy hatáskörrel rendelkezik, és ki hajlandó arra, hogy a terheket viselje. Ha ezeket az alapvető kérdéseket nem tisztázzuk, akkor fogalmazzunk meg bár gyönyörű mondatokat is, hogy sokat akarunk tenni a munkanélküliséggel, vagy a migrációs problémákat akarjuk felszámolni. De hát éppen a migrációs problémánál látjuk, hogy hiányzik egy közös koncepció amely megbízható alapokra helyezné az EU közös politikáit. Nincs ilyen közös politika. Itt a következő téma, a közös védelmi politika. Absztrakt szinten persze beszélgethetünk erről a témáról, de kérdezem, hogy hol válik ez konkrétté? Hol határozzuk meg, hogy ki miért feláll majd mondjuk a közös közbeszerzés területén? Ez nagyon kézenfekvőnek tűnik, de hát ennek egy részét már megvalósítottuk, hogyha pedig többet akarunk végrehajtani, akkor pedig a politikai szándékot is meg kell ehhez találni. Tehát ne költségvetési szempontból vessük fel ezt a kérdést, máskülönben nem érhetünk célba. Köszönöm. Köszönöm szépen. Bögő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is köszönöm a két előadónak a munkát, amelyet végeztek, és Köszönöm Öttinger biztosnak is mindezt, amit elmondott, hiszen felszólalásában megmutatta, hogy érzékenyen figyel arra, hogy a parlament számára mi a fontos. Hát bizony más intézmények, hogy ne nevezek meg senkit név szerint, részéről ez az érzékenység nem mindig adott. Ezért tehát a politikai nyilatkozat, amelyet a parlament kiadott, egy teljesen normális eljárás. Hogyha megvizsgáljuk azt, hogy az éves költségvetési eljárásban a tanács néha milyen nyilatkozatokat tesz, voltak éppen erre itt a szerződés visszasegélyre hívja fel a figyelmet. Azt gondolom tehát, hogy ez egy fontos előrelépés, egy nehéz helyzetben, amikor 2013-ban megfeneklettek a tárgyalások, előre látható volt ez a középidősebb tekintés. Emlékezzünk arra, az Európai Parlament keményen tárgyalt az ír soros elnökséggel, de voltak éppen nem igazán voltak hajlandók velünk tárgyalni. Végezetül pedig az eljárásról való megállapodás a tartalmi kérdésekben való megállapodássá vált. Kalfen kollega, aki társelődöm volt, vetette fel azt, hogy ne több pénzt kérjünk, hanem a nagyobb rugalmasságot biztosító rendszert kérjük. Olyan területeken, ahol tudtuk, hogy az első két-három évben forrásokat nem fognak felhasználni, és világosá vált, hogy sürgetően hiányozni fognak pénzeszközök, pénzügyi források a második finanszírozási időszakban, és akkor még nem láttuk előre a széleskörű válságokat, amelyek meghatározták az életünket. Ezért tehát a parlamenti, sok parlamenti évem alatt soha meg nem tapasztalt léptékű átcsoportosítás tanúi voltunk a rákövetkező években, és ezért is így jutottunk ide. De biztos úr, egy valamit még fel szeretnék vetni. Évekkel ezelőtt kezdtük el, amiről most is tárgyalunk a bizottság fehér könyve alternatív kérdéseket tesz fel a tekintetben, hogy mi a fő irány, merre haladunk, mi, melyek a politikai célkitűzések. is világos, hogy az itt megfogalmazottakat azután majd költségvetésre is le kell fordítani. Ha azt mondjuk, hogy az Európai Unió valamilyen formátumban működik, akkor már meg kell mutatni, hogy az intézmények rendszerében hogyan működik ez, hogyan valósul ez meg, hogyan osztják meg a feladatokat és a hatásköröket a régiók, az országok és az európai szintér, és ezt hogyan finanszírozzuk. Na most ennek fényében, amikor egy ilyen közös védelempolitikáról vagy védelmi kutatásról van szó, ez egy ügyes célkitűzés, de minden politikai területen hasonló elgondolkodásra van szükség, pontosabban tisztázni kell a tagállamokkal, hogy az újonnan létrehozott konstrukcióban mi lesz a tagállamok felelőssége, a nemzeti minisztériumok egyes részei lehet, hogy fölöslegesé válnak. Például a kergemarha kór válság, amikor felütötte a fejét, azt tapasztaltuk, hogy a bizottság független kockázatelemzésekkel állt elő, de párhuzamosan ugyanakkor Németországban is két ilyen közegészségügyi vagy élelmiszeregészségügyi intézet állt föl, azaz a három intézmény párhuzamosan végzi munkáját. Mindezzel csak azt akarom mondani, hogy fontos, hogy koncentráljuk európai szinten a döntéseket, eh, ahol erre szükség van, de gondoljuk végig, hogy mit jelent ez a tagállami döntéshozatal területén is. A szinergia hatások nemzeti szinten épp oly fontosak, mint az európai szintérem, akkor, hogyha a megbízható finanszírozási alapokra akarjuk helyezni az egész Európai Uniós politikát. Köszönöm. Köszönöm szépen. A lényeg az az, hogy azt kell tudnunk, hogy mit is várunk Európától. Mert ugye hitelkereteket akarunk lehívni olyan te te tevékenységekre, amelyek nem is európai kompetenciába tartoznak. Ez nagyon jó ötlet, csak éppen rendkívül frusztráló a gyakorlatban. A 60. évfordulóját ünnepeljük a római szerződésnek, Tudnunk kellene, hogy mit akarunk Európával kezdeni. Világosan meg kell mondani, hogy mik azok a jogkörök, amiket nem lehet már nemzeti szinten gyakorolni, és Tomászony, aki a megdicsőülve távozik, nem, legyen csak nagyon is büszke arra a munkára, amit Albrecht úrral együtt a cinkostársával elvégeztek. Tisztelt biztos úr! mindenképpen ez az a gondolkodás menet, amit végig kell vinnünk a tanácssal együtt, eh, mielőtt a 2020 utáni évekre is elkészítjük a több éves pénzügyi keretet. Rendkívül jó munka, ezt még egyszer hangsúlyozni kell. Köszönöm mindazoknak, akik részt vettek benne, köszönöm a bizottságnak is a különböző véleményeket, amelyek nagyon jók voltak, és azt a közvetítői szerepet is, amit a tanács és a parlament között játszott annak ért, érdekében, hogy kompromisszumra jussunk és előbbre lépjünk. És amit eddig még sosem sikerült elérni, az a ö, kötelezettségvállás a parlament részéről kellett egy félidős felülvizsgálat, azt hiszem, hogy valamennyi elem most már rendelkezésre áll ahhoz, hogy a tanács és a parlament együtt jóváhagyja ezt a felővizsgálatot. Ez ugyanakkor nem befolyásolja az éves költségvetési vitát, amelyet minden évben lefolytatunk. Köszönöm szépen, biztos úr! Maradunk ennyiben, és akkor most következik az együttes ülésünk az Ekon szakbizottsággal, annak érdekében, hogy egy másik nagyon fontos dologról tárgyaljunk, mégpedig a